napi rend elfogadásához érkeztünk el. Október 16-án állapítottuk meg a 249-es cikk alapján. A mai napig nem kaptam javaslatot rendváltoztatási kérelem tekintetében. Brödre, Zsitsana Páremvó, Elnök úr, két dolgot szerettem volna mondani. Az első téma, a 164-es cikkre vonatkozik, az egyperces felszólalásokról van szó. Előterjesztettem egy javaslatot, és pedig a német kárpótlásokról. Ezek a második világháborús megszállásra vonatkoznak. Ezt elutasították, mert a szolgálatok azonnal a véleményen voltak, hogy nincsen elég idő arra, hogy kifejtsük véleményünket. Elnök úr, ez az első ilyen alkalom, hogy elutasítanak egy ilyen vitát. Hiszen bejelentették az érintettek egy perces témának. Csütörtökön pedig két órát vitáztunk ezen. Számos egyéb téma van, amely illik ehhez. Elnök úr, hogy ha már ma szóba került volna ez a téma 7 órakor, akkor szerintem legalábbis 10 vagy 11-ig lehetett volna vitázni erről, hiszen megvan a felszólalási jogunk. Azonban ez nem függhet a rendelkezésünkre álló időtől. És kérem, hogy erről ma beszéljünk, hogy minden képviselő állásfoglalhasson. Igen, tudomásul vettük. Az ilyen ügyrendi változtatások 16 óráig benyújtandók. Ezt a elkövetkezendő idő tekintetében mondom, tehát ma ezt így most mégis elfogadhatom. Tehát az egyperces felszólalások nem tartalmi okok miatt, hanem formális okok miatt kerültek elhalasztásra, ugyanis ma este meghallgatások lesznek, kettő bizottsági hely betöltésére. Az elnökök konferenciája kivételesen ezért más időpontra halasztotta az egyperces felszólalásokat, mert a meghallgatások érdekében kell felhasználnunk az infrastruktúrát, amennyiben szerdán szeretnénk a bizottság tagjairól szavazni. Tehát ez formális okból történt. Von Storch. Von Storch asszony. Köszönöm szépen. Egy napirendi hibára szeretnék hivatkozni. Itt szerdán legalábbis a németben az szerepel, hogy szerdán 12-kor az Európai Bizottság megválasztása. Nos, hát ez tévedés, hiszen az EU szerződés 17 cikkének hetes bekezdésében egyértelműen szerepel, hogy a nemzeti kormányok választják meg az Európai Bizottságot, mi azonban amblok fogadhatjuk el a bizottságot, de nem mi választjuk meg a bizottságot. Kérem, hogy ezt javítsák ki a rendben. Ja, das ist äh, sicher eine interessante Variante. Hát ez egy elég érdekes változat. A házszabály 10, 118 szabály a bizottság megválasztását a parlament által irányozza elő. Köszönöm szépen, elnök úr. Új képviselő vagyok bár, de jól tudom, hogy 16 óráig kell ezeket benyújtani, ezeket a kérvényeket. 11 órától próbáltam az elnöki kabinatban valakit elérni, de senki, illetve önöknél, de senki nem vette fel a telefont. Már pedig ez a téma, elnök úr, amelyet fel szeretnék vetni, sürgősebb a sürgetőnél. Egy szava, nagyon sürgető. Kérdést tettem fel a török megszállással kapcsolatban Cipruson, és máma, éppen máma egy török hajó sértette meg a görög felségterületet a vízi, a vízi felség területet. Úgy gondolom, hogy a béke megtartása érdekében ezt a kérdést fel kell vetni. Hát, kedves képviselőtársam, ennek semmi köze nincs a az ügyrendhez. Sajnálom, hogy a szolgálati helyeimet nem érték el, de jelzem, hogy meglehetősen be vagyunk csatornázva, e-mailt is lehet küldeni, tehát létezik erre infrastruktúra, ha nem is vennék fel a telefont. Köszönöm szépen. Még a hétfői napi rendel kapcsolatban. Még a hétfői napi rendel kapcsolatban? Kérdezem kérdőjel hétfővel kapcsolatban. A mai nappal kapcsolatban kéri a szót képviselőtársam. Aujourd'hui, on est chez lundi, nous sommes l'ordre du jour pour lundi. Napirend, hétfői napirendről van szó. A felszólalás a hétfőre vonatkozik, vagy másik napra? Ked, rendben. Akkor térjünk át a kedre. Tessék, önné a szó. Monsieur le Président. Elnök úr, az elnök a konferenciája a költségvetési vitára először is a 2015-ös költségvetési tervet hette föl, és ezt követően a 2-es, 2014-es korrigációs vagy korrekciós költségvetést. A Költségvetési Szakbizottság koordinátorai nevében azt szeretném kérni, hogy változtassák meg ezt a sorrendet, a vita sorrendjét. Vagyis először foglalkozzunk a 2014-es korrigáló költségvetéssel, és ezt követően a 2015-ös költségvetéssel. A nagy költségvetési vita nagy valószínűséggel ugye a Juncker elnök által bejelentett 300 milliárdos plusz költségvetésről fog szólni. A tét, a költségvetési vita tétje az, hogy 2010-től kezdve ugye látjuk, hogy folyamatosan 5 milliárd 2010-ben, 2011-ben 11 milliárd, 16 milliárd, 2012-ben 23 milliárd, 2013-ban, és lehet, hogy 30 milliárd lesz a 2014 végi függőben lévő költség. És emiatt az Európai Unió nem tud előrelépni a függőben lévő kifizetések témájában. És pontosan ezért szeretnénk felemelni, vagy felhívni a figyelmét a tanácsnak arra, hogy a 2014-es korrekciós költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a problémát stabilizáljuk, megoldjuk. Múlt csütörtökön oldalú egyeztetésen erről az erről beszéltünk, e, és itt beszéltük meg azt, hogy először kellene a 2014-es költségvetési korrekcióról beszélnünk, és ezt követően a 2015-es tervezetről. Ezért azt kérjük, hogy szerdán a vita során is csütörtökön nem, kedden a vita során és szerdán a szavazás során ezt a sorrendet változtassuk meg. Először 2014-es és aztán 2015-ös. Erről tehát akkor döntés született az elnökök értekezlete egyetértett abban, hogy a 2014-2-es módosított költségvetésről az egész költségvetés vitája előtt kerül, vit, kerül napirendre kerül vitára, tehát az ön kérésének megfelelt az elnökök értekezletem. Egyéb iránt köszönöm szépen, és hálás vagyok azért, hogy beszélt arról, hogy hogy áll a helyzet. Én és az ön elődje, a Költségvetési Szakbizottság volt elnöke, azon szomorú privilégiummal rendelkeztünk az első ciklusban, hogy újton újra ugyanazt kellett elmondanunk itt a plenárison. A keddel kapcsolatban van-e még valakinek felvetése? Nincsen. Szerda. Nos, az ECR frakció azt kérvényezte, hogy a külügyi főmegbízottat hívjuk meg az ilyen mimi halálos ítélete kapcsán. Ez szerdán harmadik napi rendi pont lesz határozott hozatal nélkül, és most ezzel kapcsolatban Fándálen képviselőnek adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Nem csak a frakcióm nevében fordulok önhöz, hanem a vallásszabadság a foglalkozó bizottság képviselőjeként is a Pakisztánban egy olyan törvény érvényes, amelynek alapján el lehet ítélni embereket vallási alapon, hogyha a profétát Mohamed profétát megsértették, és a maximális büntetés a halálbüntetés. Néhány évvel ezelőtt így módon ítélték halálra ezt a szemét. Renci konkrétan utalt erre az esetre. Sajnos elnök úr múlt csütörtökön megerősítették a halálbüntetést az Bibi esetében. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt a halálbüntetést megszüntetsék, illetve a törvényt is megváltoztassák. Ezért kérjük, hogy szerdán vitassuk meg ezt a kérdést a főképviselővel. Köszönöm. Für den Antrag möchte Frau Abgeordnete Björk Björg képviselő akar az indítvány mellett felszólalni. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mi nagyon aggódunk a Bibi ügy miatt. Azonban eh, amiatt is aggódunk, hogy eh, egyre több a halálos büntetés. 778 személyt ítéltek halálra a tavaly évben, és 1925 eh, embert öltek meg 2013-ban. És így azt jelenti, hogy pillanatnyilag is fennáll ez a szörnyű helyzet, és több mint 20 ezeren várnak kivál, kivégzésükre. Tehát mindenképpen beszélünk el a plénumon az ilyen kérdésekről is. Köszönöm. Köszönöm. Ellenzi-e valaki ezt az indítványt, illetve fel akar-e szólalni az indítvány ellenében? Tehát kérje valaki a szót az indítvány ellenében. Hogyha nem, akkor szavazzunk az indítványról, hogyha tehát valaki támogatja, hogy azt a harmadik napi rendi pontnak vegyük be, az jelezze most. Szavaz-e valaki ez ellen, a kezdeményezés ellen? Tartózkodik-e valaki? Akkor ezt ilyen módon el is fogadtuk. További szerdára vonatkozó módosító indítványom nincsen. Csütörtökre vonatkozik, van-e bárkinek kezdeményezésem? Csütörtök, igen? Figyelünk, parancsoljon. Excusez-moi, monsieur le président. Elnézést, Elnök úr, nem értettem, hogy most mi kerül föl a napirendre. Volt egy frakciójavaslat és egy másik frakció ellenjavaslata. Nem egyértelmű, hogy most miről szavazunk. Kérem, magyarázza meg, hogy most pontosan miről szavazunk, tehát a napirendre való fölvételről, vagy valami másról. Der Antrag von Herrn van van Dalen úr indítmánya arra vonatkozott, hogy a főképviselő asszony, tehát Eston asszony jövet, jöv, szerdai nyilatkozatában egy harmadik pontot is vegyen fel a nyilatkozatok li, listájára. Jelesül Azia Bibi halálos ítéletéről. Björg úr támogatta ezt a kezdeményezést, senki nem ellenezte. Hat sich ausdrücklich für die Unterstützung Björk úr az én kérésemre, hogy ki akarja támogatni ezt a kezdeményezést, nyomatékkal jelentkezett. Björg asszony természetesen. És azt mondta, hogy széles körű vitát szeretne hallani. Hát ennél szélesebb körű vitát, mint a plenáris ülésen el nem lehet képzelni. Me- mennyivel szélesebb körűt szeretne képviselőasszony? Elnézést kérek, itt igazából amit kérek az az, hogy ne egy konkrét esetről vitázzunk, hanem általánosabb szinten vitázzunk a halálbüntetésről. Tehát ne egy dolgot tisztázzunk, ne erről legyen eszmecsere, hanem arról vitázzunk, hogy növekszik a halára ítéltek száma a világban. Nem csökken. Oké. Okay. Oké? Okay? Jó, most már jobban értettem én is mert úgy értettem, hogy mert támogatta ezt az indítványt, jelentkezett, és úgy értettem, hogy nem támogatja, hanem alternatív javaslatot tesz be. De Björk asszony felszólása után azt vettem észre, hogy itt a képviselők többsége támogatja ezt a vitát, tehát mindenképpen eh, lesz egy ilyen vita, de nem ez az első vita ebben a házban, amit a halálbüntetésről lefolytatunk, de Van Dalen kolléga javaslata széles többséget eh, élvez, de szavaztathatok az ön javaslatáról, hogyha gondolja. Tehát kolléga, kolléganő, nyugodjon meg, nyugodjon meg, azt csinálom, amit ön kér, jó? Hogyha megérkezik a tolmácsolás, jó? Megnyugszik. Tehát szavazok. Szavaztatok? Ja, ezt akarja. Jó, akkor majd az lesz. Tehát most Björk asszony javaslata az, hogy ne erről az egyes esetről vitázunk, hanem egy általános eszmecsere legyen a halálbüntetésről. Ki támogatja ezt? Emelje fel a kezét. Igen. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? elutasítottuk. Akkor fán Dálen úr javaslatáról szavaztatok? Tehát emelje fel a kezét, aki támogatja a fán Dálen féle javaslatot. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Egyértelműen a többség. Köszönöm szépen. Csütörtökre még egyszer rákérdezek. Jó, akkor senkinek nincsen itt a bizottság eh, nyilatkozatai következnek, és most eh, az áradásokról és Borcs biztos kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Gergivel biztos asszony, és a